Is it possible to start? Hello? Should we start? Good afternoon. Jó napot kívánok mindenkinek, kezdjük el a munkát. Good afternoon. Thank you very much. Please can we adopt the agenda? Jó napot kívánok még egyszer mindenkinek. Kérem, hogy figyeljenek, vegyük akkor a napirendünket, és fogadjuk el ezt a napirendet. A bejelentéseimet szeretném megtenni. Nyilvános az ülés, tehát az interneten követhető. A hírlevelünk is elérhető. Gondolom mindenki emlékszik, hogy a legutolsó alkalommal bejelentettem, hogy a szavazólisták is elérhetők online ezután a bejelentés után egy nagyon kedves e-mailt kaptunk az egyik újságírótól, aki a parlament munkáját nyomon követi, és megköszönte, hogy milyen jó ez, mert így sokkal könnyebb az ő számukra követni a szavazást, és hogy ez mennyire segíti, és a többi bizottságnál, zárójelben megjegyzem például az econnál, ez sokkal jobb. Mondtam én ilyeneket, hogy Econ nem is. Nos, minden esetre a titkárságnak nagy-nagy köszönet, hogy a netre feltették a szavazó listát és elérhető. And I will discuss it with the wonderful Mr. Galtieris. És hát eh, remélhetőleg, hogy remélhetőleg Galtieri úr is így fog eljárni. Nos, háromoldalú tárgyalások állása és egyéb események, ez a hármas napi rendi pont. Nem tudom, hogy a Telekom egységes piac állását említsem? Tehát akkor a Telekom egységes piaci eh, triológus első ülése megvolt. Ugye emlékeznek, hogy majdnem egy évvel ezelőtt sikerült a parlamenti álláspontot elfogadni, és több hónapba telt, hogy a felek a trialógus, trialógust beindítsák. Hosszas eszmecserét folytattunk. Először az átfogó kérdésekről, az előadó az ITRE szakbizottságból, Castelló kolléga, nagyon határozott azzal kapcsolatban, hogy tiszteletben kell tartani a parlament pozícióját, leginkább ami a roamingot illeti, illetve azt, ahogy a netsemlegességet mindenképpen fenn kell tartani. Nagyon robosztus megközelítése van az előadónak e tekintetben. A parlament és a bizottság is említette, hogy milyen sajnálatos, hogy a tanács szövege a frekvenciákról nem szól, pedig ugye ezeknek a felszabadítása elengedhetetlen ahhoz, hogy jobb legyen az infrastruktúra szerte Európában. És én is már több alkalommal beszéltem erről, illetve a végfelhasználók jogairól, remélhetőleg a parlament szövege a végfelhasználói jogokról, különösképpen a fogyasztói tájékoztatásról és az átláthatóságról most már bekerülhet a következő változatba, a következő szövegváltozatba. A tanács megígérte, hogy megnézi majd ennek a bizottságnak a munkáját, a szerződéses információ, végfelhasználókat érintő információ, a szerződés határidő előtti lemondása, hogyha nem úgy szolgáltat a szolgáltató, hogy ez a szerződésben szerepelt volna, és így tovább. Tehát ezek voltak az érintett témák. Hogyha mi a távközlésben egységes piacot szeretnénk látni, akkor tényleg vágó, hogy a fogyasztók, a végfelhasználók össze tudják hasonlítani a szerződéseket. Itt nem csak arról van szó, hogy tudják, hogy miért mennyit fizetnek, és a roaming mennyibe kerül, hanem arról is, hogy össze tudják hasonlítani az egyes szolgáltatók által kínált csomagokat, szolgáltatásokat. A lett elnökség nagyon világosan elmondta, hogyha a távközlési egységes piaci csomagot szeretnénk letárgyalni az ő elnökségük alatt, akkor az ő számukra lehetetlen a frekvenciákról is egy fejezetet ide betenni. Azt mondták, hogy a tanácsban nincs meg a többség a frekvenciák kapcsán, a netsemlegesség és a roaming az még menne, hogyha a frekvenciákhoz ragaszkodunk, akkor ez a lett alatt nem, nem lesz meg. Néhány hét múlva lesz majd a következő triológus, a szakmai találkozók már elkezdődtek, remélem, hogy sikerül észszerű előrelépéseket elérni, és akkor ezekről beszámolhatok itt a szakbizottságban. Ami a saját frakciómat illeti, történelmi esemény történt, az ITRE szakbizottságból én voltam az előadó, én elmondtam ott, hogyha szeretnék, hogy még egy LCR képviselő jöjjön egy másik, valaki jöjjön, aki a témával foglalkozik, akkor lehet erről szó. Én elmondtam, hogy mi a a szerepem, tehát hogy elkülönítem ezeket, hogyha a frakció képviseletében beszélek, akkor mindig szólok előtte, és elmondom azt is, hogy mikor beszélek az IMCO elnökeként. Egyelőre eddig még senki nem mondta, hogy mást szeretne, tehát mindenki elfogadta, hogy ez így jó. Ennek a szakbizottságnak a hatáskörét szeretném megvédeni, ez nagyon fontos a feladataim közül. Nos, most, hogyha ezt elmondtam, ugye egyre többen megérkeztek itt közben a terembe, térjünk rá a Máltai kollégánk véleményére, Márléne Midzi, tehát az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságok véleményért felelős, és most a módosítókat fogjuk megvitatni. 244 módosító született, tehát is adom rögtön az előadónak a szót nagy köszönettel. Good afternoon. Uh, Köszönöm szépen. Igen. Nagyon nagy számú módosítót kaptunk. Én magam 113-at készítettem, és még 131-et nyújtott be az SND, az ECR, e a GUE, az ALDI. Gyakorlatilag mindegyik frakció hozzájárult valamivel a dokumentumhoz, és ez megmutatja az is, hogy egyrészt mennyire fontos ez a téma, másrészt az, hogy mennyire eltérnek egymástól a vélemények ebben az ügyben. Biztos vagyok benne, hogy sikerül majd olyan dokumentumot kialakítani, amelyel ösztönözzük a vállalkozást, hozzájárulunk ahhoz, hogy a gazdaság fejlődjön, és tulajdonképpen ez az egésznek a célja. A bizottság ezért készítette el ezt a javaslatot. Majd sikerül ezt elérni, de nagyon sok lehetséges módon lehet ezt elérni, és egyelőre nem mindenki érte abban egyet, hogy melyik utat válasszuk. A legfontosabb kérdéseket fogom most kiemelni. Először a 116-os módosítóról beszélnék, amelyet különböző szociáldemokrata tagok nyújtottak be, nem csak az IMCO, hanem a Júri és az Amploa tagjai is tulajdonképpen a bizottság, a bizottság, Európai Bizottság javaslatát teljes mértékenben el akarja utasítani, és ez tulajdonképpen az én politikai frakcióm általános véleménye is. A bizottság javaslatában az a legnagyobb feszültséget okozó kérdés, hogy kit tartsunk, mit tartsunk kisvállalkozásnak, illetve mikrovállalkozásnak. Az a, azzal kapcsolatban van egy általános egyetértés, hogy nem akarunk egy 29. fajta vállalkozást, társaságfajtát létrehozni, tehát szeretnénk, hogyha ez mindenképpen kikerülne, töröl, törlésre kerülne a szövegből. Egy sor módosító arra vonatkozik, hogy ez a nemzeti jogszabályokra milyen hatással legyen, hogy, hogy beleavatkozzon a nemzeti jogszabályokba. Egy sor módosító azt szeretné elérni, hogy ne avatkozzunk be a nemzeti jogszabályokba az adott tagállamok társasági, illetve munkaügyi törvényeit ne változtassuk meg ezzel a jogi aktussal tehát az egy személyes kisvállalkozásokról szóló törvényeket nem akarjuk európai szinten harmonizálni. Másik nagyon fontos kérdés az, e, az egyetlen székhely kérdése, ezzel kapcsolatban is sok módosító érkezett be. A munkaügyi, illetve adóügyi rendelkezéseket a tagállamokban szintén teljes mértékben szeretnénk tiszteletbe tartani az egységes székhely ezek miatt, ezek szempontjából is elég sok ellentétes véleményt szűnt. Aztán a A 183-as módosító, amelyet benyújtottak, ezt amelyet a a hamis foglalkoztatással kapcsolatban nyújtottak be, az, azt, tudom, azt tudom támogatni, és ezen kívül az elektronos, elektromos identitás megállapítása és az e, e körüli szabályokat is támogatni tudom. Aztán az a, a tőkekövetelményekkel kapcsolatban is volt, illetve a megosztott tőkével kapcsolatban is volt egy sor módosító, illetve az a kapcsolatban, hogy hogy lehet eh, legális tartalékokat kiépíteni, és hogy mennyi kell, hogy legyen ez a ez a tartalék. Tulajdonképpen ezek azok a főbb vonások, amelyek ezt a nagyon fontos, de igen ellentmondásos dokumentumot jellemzik és egyetértek abban, hogy a regisztráció rendszerét mindenképpen egyszerűsíteni kell, a költségeket, a bürokráciát csökkenteni kell, és ösztönözni kell valamiképpen a vállalkozás alapítást, támogatni kell a belső piacot, az egységes belső piacot, de semmiképpen nem áldozhatjuk fel a minőséget a mennyiség kedvéért a regisztráció ügyében. Azt hiszem, hogy szeretnénk mindannyian nagyobb gazdasági hatást elérni, és biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb sikerül majd kompromisszumokat kialakítani a jelenleg még eltérő vélemények között. Köszönöm. Sorry. Um, for the... Köszönöm szépen az EPP nevében Ivan Stefanics. Köszönöm szépen. Általában véve elmondhatom, hogy támogatom a javaslatot, amelyet az Európai Bizottság elkészített, és azt hiszem, hogy fontos szem előtt tartani az egésznek a célját, tehát azt, hogy gyorsan és olcsón lehessen bejegyeztetni egy olyan eh, egyszemélyes vállalatot, amely a belső piacon képes mindenhol működni és hogy nagyon alacsony eh, eh, tőkekövetelmény legyen, a javaslatban egy euró szerepel, amely szintén az administratív költségek csökkentését célozza meg. Megértem azokat az aggodalmakat, amiket ezzel kapcsolatban hangoztattak. Szeretnénk most kompromisszum formájában a különböző folyamatokra megoldást találni. A tagállamoknak kell eldönteniük azt, hogy a regisztrációs folyamatokat jelenlegi formájukban tartják-e meg, vagy megváltoztatják majd, és az a javaslat is kompromisszummá kell majd fejlődjön, hogy a hogy a tartaléképítésnek milyen körülményei legyenek. Minden esetre a folyamatok egyszerűsítése a célunk, és az administratív költségek csökkentése, amely nagyon szorosan kapcsolódik a munkahely teremtéshez, illetve ahhoz, hogy minél több vállalkozás jöjjön létre. Nagyon nagy szükség van a kisvállalkozásokra. A foglalkoztatás mindannyiunk számára első számú prioritás. Köszönöm a szót. Elnök, köszönöm. Dántolt. Köszönöm az ECR nevében is elmondhatom, hogy az előttem el, elmondott megjegyzésekkel egyetértek, és az ez a legjobb előre mutató stratégia. Egy sor módosítót nyújtottam be társaimmal együtt ezek az alapvető javaslatot szeretnék javítani, de a tendenciáját megtartják a bizottság javaslatának. Az első eszmecserében is már mondtam, hogy a, nem értünk egyet avval, hogy új formában alkossák újra a, az irányelvet egy, a, arra koncentrálok, hogy a nemzeti jogot tartsuk tiszteletben, hogy legyen egy közös megközelítés, és hogy mindenképpen nyitott vállalkozás szempontú megközelítést alkalmazzunk. A tagállamok döntsék el a terjesztés kérdését, és úgy, ér, úgy gondoljuk, hogy a napi működéssel kapcsolatos követelményeket ne európai szinten szabályozzuk, hanem nemzeti szinten szabályozzuk azt. Európai szinten az online regisztrációt és a tőkekövetelményeket tudnánk szabályozni. Úgy gondolom, hogy a tőkekövetelmény az, amely kulcsfontosságú kérdés ebben a dossziéban. Minél alacsonyabbra kell leszorítani azt az összeget, minél kevésbé kell korlátozni annak lehetőségét, hogy vállalatot alapítson valaki. Ez egyébként magában is nagyon nehéz nehéz összeszedni a szükséges összegeket ahhoz, hogy a bürokratikus költségeket meg tudják fizetni, úgyhogy a tőkekövetelményeket legalábbis minimumra szeretnénk csökkenteni, úgyhogy mi egyetértünk az egy eurós hatással, határral és amúgy pedig a megközelítéssel kapcsolatban a nem szabad félnünk attól, hogy a vállalkozások aztán tönkre mennek, vagy befutcsolnak. Nem lehet semmit úgy az életben kipróbálni, hogy ezt ne számítsuk bele. Tehát a, a csőd kérdésében ezt a szemléletet kell alkalmaznunk az európai politikák tehát mindenképpen ösztönző, ösztönző kell, hogy legyenek, vállalkozásra kell, hogy buzdítsák az polgárokat és, és munkahelyteremtésre. Tony G. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt sokkal könnyebb a nevemet kiejteni, és nekem tetszik is Tony G. Ez jó lesz így. Én úgy gondolom, hogy szemléletváltásra van szükség a munkahelyteremtéshez. Ugye a fiatalok ö, szokásaira kell gondolnunk, ezért is fontos, hogy az online regisztrációra koncentráljunk, és hogy ezt új, egészen fiatalos szemlélettel töltsük meg. Könnyű legyen, egyszerű legyen az online regisztráció, és teljesen biztonságos legyen a tagállamok, vannak már olyan tagállamok, ahol például a szavazások is teljesen biztonságosan online történnek meg. Észtországban már tíz év óta így van ez, úgyhogy ezt erre vigyáznunk kell, nehogy olyan helyzetbe kerüljünk, ahol néhány tagállam megpróbál ez ellen harcolni, tehát például azt akarják, hogy egy hatóság személyesen kiszálljon a vállalatalapítóhoz, vagy a vállalatalapítót kényszerítik egy hatósághoz. A, az is fontos, hogy a közjegyzőket távol tartsuk ettől az egész folyamattól. Minél egyszerűbb, annál jobb. És természetesen a digitalizáció. Mindennek digitális formában kell folynia, mert ez is alacsonyabb adminisztratív költségekkel jár a döntéseket és a szerződéseket is sokkal könnyebb digitális formában tárolni egy vállalatnak. Az, hogy az egy euró töke elég egy ebben a mai világban az induló tőkének, hát az rendben van, de akkor miért miért nem tehetjük meg azt, hogy egy bizonyos kölcsönt vagy, vagy egy ilyen ösztöndi jellegű támogatást adunk a fiataloknak? Igenis, az kéne, hogy anyagilag támogassuk, például adjunk minden olyan vállalkozó szellemű fiatalnak, aki vállalatot akar alapítani, ezer eurót, és akkor ezzel adjunk nekik lehetőséget arra, hogy kipróbálják az, a hogy szerencsét próbáljanak. Ez egy forradalmi változás lenne, és a költségvetésben ez nagyon kis pénzként szerepelne csak, de ez egyes embereknek hatalmas segítség lenne. Ha kinek van egy ötlete, azt tudja meg, meg is tudja valósítani. Ez jó ötlet lenne. Sorry, sorry. Um, Yuri Mastelka and Yuri Mastelka és Julia Reda nincs itt a teremben. Bocsánat, András. Még először a zöldek kollégájának adom át a szót. Merci, merci, la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, én is szeretnék egy pár szót szólni. Méghozzá nyugodtan és tisztán Azért, hogy az újságírók is tudják követni azt, amit mondok, akik ugye követik a bizottságunk munkáját. A 116-os a 116-os módosítóval kezdte a jelentéstevő asszony. A zöldek egyértelműen szeretnék, szeretnék jóvá hagyni ezt. Zsüli is utalt valamire. A szkeptikusak vagyunk a zöldek nevében, mert úgy gondoljuk, hogy itt a kockázatokat föl kell ismerni. Egyrészt az egyéni ö, vállalkozó szelleműséget kell föllendíteni, de ö, úgy látjuk, hogy ez visszaélésre is teret hagy. És azt gondoljuk, hogy nagyon sok esetben kihasználják ezeket a kiskapukat az úgynevezett postafiók vállalkozásokkal. Tehát itt nagyon komoly kérdések már merülnek fel. Ami pedig a fogyasztói jogokat illeti, a fogyasztók sosem tudják fölvenni a felelőssel, a tulajdonossal a kapcsolatot, illetve a, itt a, a, ez kérdéseket vett fel a fizetésekkel kapcsolatban is. Nagyon ezért mindezen okokból kifolyólag szerintünk ezt a javaslatot vissza kell utasítani, tehát a zöldek ellene vannak. Köszönöm szépen. Rémesztelkem most érkezett meg, nem tudom, hogy Okay. In which case Andreas Schwab. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak is a bevezetőjét. Azt hiszem, hogy ebben a bizottságban többség van a mögött, hogy a polgárok, akik vállalkozást szeretnének indítani, minél gyorsabban el tudják ezt kezdeni. Minden bürokratikus akadályt el kell próbálni hárítani. Azt hiszem azonban, hogy a vállalkozás indítás egyfelől, felől pedig a, a pénzügyi felelősség, ezek, ezek között köz, különbséget kell tenni. Kétségtelen, hogy olyan ö, folyamatokat kell elindítani, amelyek ö, egyszerűbbek, de sok pontot vitathatunk, minden esetre elővigyázatosak kell lennünk, nehogy a vállalkozás indítás egy újabb buborékot indítson el a gazdaságban, nehogy az legyen, hogy majd senki nem tudja, hogy tulajdonképpen ezekért a vállalkozásokért ki felelős. Tehát meg kell tudni, azt bizonyít, bizonyítani kell azt, hogyha az online regisztráció lehetőségét biztosítjuk, akkor attól még ellenőrizni lehessen, hogy ki a tulajdonos, és hogy a jog, jogbiztonság ne sérüljön ezeknek a lehetőségeknek a megadásával. Köszönöm. Evelyn hát aztán pedig Ápini asszony. Köszönöm szépen először is kollégámnak köszönöm szépen ezt a kemény, jó minőségű munkát. Tulajdonképpen egyszerű dologról van szó, hiszen a vállalkozás nyitás egyszerűsítése szép gondolat, de én is úgy gondolom, hogy a szabályozás csökkentése nem mindig a megfelelő válasz az Európai Bizottság javaslatában nagyon sok a kiskapu, és ezekkel, ezekkel sérülnek a munkavállalók jogai. Nagyon sok tennivaló van ezen a területen. Nem tudjuk egyszerűen azt mondani, hogy elkészítjük a szabályzást, és akkor a nagyvállalatok, mert akkor a nagyvállalatok ilyen e, egyszemélyes kisvállalatok formájában magukat álcázva akármit megnyithatnak. Ezt pedig nem engedhetjük meg. Aztán arra is figyelmeztetnék, hogy az, hogy ezek a, ezeket a vállalatokat hogy lehet megalapítani, szintén még megvitatásra szorul. Én nekem például nem tetszik az egyszerű online bejegyzés. Biztosítani kell azt, hogy ez teljesen biztonságos formában történjen, hiszen kell, hogy legyen -e mögött egy tanúsítás. Igazolni kell azt, hogy valóban az a személy, aki a vállalkozást megnyitotta, valóban ő foglalkozik a vállalkozás vezetésével. Tehát ez dilemma, dilemma állít, elé állít bennünket. Nagyon jól át kell gondolnunk, hogy mit, hogy hogy lépünk tovább innen. De a jelentéstevőnek nagyon szépen köszönöm az eddig elvégzett munkáját. Uh, mult și eu încep prin a felicita pe raportoare. Köszönöm szépen. Először is én is gratulálok a jelentéstevőnek, illetve a módosítók számából egyértelműen kiderült, hogy uh, minden politikai frakció érdeklődik a jelentés irányt, Megpróbáltuk a bizottsági javaslatot egy, egy hasznos törvényé alakítani. Nagyon értékelem azt, amit András elmondott, hiszen valóban hosszú távon létrehozhatnánk ezt a buborékot, szabályozásokat hozunk itt az Európai Parlamentben, de, és természetesen ennek megvan a rövidtávú pozitív hatása, például a munkanélküliség csökkentése, de szerintem a hosszú távra kell összpontosítanunk. És valaki mondta azt is itt a vita során, hogy nem szabad félnünk attól, hogy az új cégek csődbe mennek. Véleményem szerint azonban ezen javaslat kapcsán a kontrollálatlan regisztráció bizony csődhöz vezethet bizonyos cégek esetében. Ezen kívül oda kell figyelni a versenyre, ne hozzunk létre ö, igazságtalan versenyhelyzetet és az is nagyon fontos, hogy a jogi felelősségvállás kérdése előtérbe kerüljön, a vezetőket felelősségre lehessen vonni, hogyha erre szükség van. Nem csak arról van szó, hogy regisztrálják ezeket a cégeket, aztán postafiók cégekké válnak, hanem néha bizonyos cégek az én saját címemre jelentkeznek be, hiszen nagyon gyakran nem látszik egyértelműen, hogy, vagy nem kell meghatározni a székhelyet. Tehát néha bármilyen fiktív címet beírhatnak székhelyként. Ez pedig azt jelenti, hogy fontos, hogy a kormányrúdnál állók felelősséget vállaljanak. Teljesen abszurd az, hogy a vezetők és az igazgatók ne tartozzanak felelősséggel. Igen, egyszerűsítésre van szükség, de a szubszidaritást is tartsuk fönn, ne hozzunk létre két cégcsoportot, egy, egy amely a, olyan szabályokat követ, ahol felelősségre vonják a vezetőket, és egy másik olyan csoportot, ahol meg semmilyen felelősségvállalás nincsen. Próbáljuk meg a bizonytalanságot elkerülni, tehát gondolok itt arra, hogy nincs információ a székerül, és így tovább. Szerintem a bizottság javaslata rendben van annak jelenlegi formájában. Um, Köszönöm szépen. Mindenki nagyon hasznos dolgokat mondott. Ami a véleménytervezetet illeti, fontos talán arra emlékeztetni, amit Maria mondott. Tehát, hogy az SUP-t az SUP teljes törlését javasolja, tehát hogy a 29. rendszert eltávolítsuk innen, illetve hogy tiszteletben tartsuk a tagállamok munkajogát, vállalkozás alapításra vonatkozó jogszabályai, társasági jogát, és így tovább. És így a, az elektronikus bejegyzéssel oldjuk meg ezt a problémát. Én remélem, megköszönöm az árnyék előadók munkáját és hozzájárulását. Remélem, hogy sikerül valami fajta megoldást találni. Azért ebben bízom. Köszönöm, elnök asszony köszönöm a munkáját, és köszönöm ezt a bizalmat is, illetve ezt a bizakodást, és mindenkinek megköszönöm a hozzászólásokat. Április 23-án fogjuk a kompromisszumos módosítókat megbeszélni, és utána majd május 7-én szavaz az IMKO szakbizottság, és amilyen gyorsan csak lehet, rá szeretnék térni a szavazásra, mert hál' Istennek itt van rengeteg képviselő. Az első szavazás az a Stiller jelentésről lesz, az intellektuális, a szellemi tulajdonjogokról szóló jelentés, véleménytervezet, a Júri Szakbizottság kezdeményezte egyes kompromisszumos módosító mellette ellene elfogadtuk, ötös módosító mellette ellene elfogadtuk, Kettes kompromisszum mellette, ellene, tört, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, A hármas kompromisszumról két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kilences módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Close, close the list. That's carried. Um, amendments, Elfogadtuk 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 15, to 19 have fallen. Uh, sorry, are covered by the compromise. Amendment 20 in favour, against, abstentions carried. Elfogadtuk tehát a 20-ast, a 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30 mellette a szóbeli módosítóval együtt természetesen mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodás ezt nem fogad, okafogyott a 32, Jön a 33, mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 34-est visszavonták, 35 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37-es, ez egy törlés mellette ellene tartózkodás, ezt nem, utas, nem fogadtuk el, 38 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 39 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, és akkor az így módosított véleménytervezetről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Three more to vote. Okay. That's carried by 33... Elfogadtuk tehát 33 igen szavazat, egy nem szavazat és három tartózkodás. Gratulálunk az előadónak. Azoknak a kedvéért, akik más bizottságokból jönnek, szoktam tartani az időt. Köszönjük szépen, hogy eljöttek és részt vesznek a szavazáson. A köv... Hát minden tőlünk telhetőt megteszünk. A következő jelentés a szintén Katrin Stiller kolléganő, Steller kolléganő munkája. A copyright bizonyos aspektusainak és a csatlakozó jogoknak a harmonizációjáról van szó az információs társadalomban. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettő mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 12-es módosító egy szóbeli módosítóval, Virginie Rozier-től. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Ezt azt hiszem, hogy elutasítottuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 14-es mellette, ellene, ta, ellenőrizzük le 14-est. 14-es módosító elektronikusan ellenőrizzük. Elutasítva. Hármas kompromisszum mellette. Első rész mellette. Ellene. Ellenőrizzük le, tehát hármas kompromisszum első részéről elektronikusan szavazunk. Elfogadtuk. Második rész. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 22 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 29-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, Ellenőrizzük le. 29-es módosító. Egy néppárti szavazattal több van a kelleténél. Köszönöm szépen, elfogadtuk. Ez volt a 29-es módosító. Ötös kompromisszum mellette. Első rész mellette ellene tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. Ellenőrizzük le. Ötödik kompromisszum első rész. Huszonegy 15 arányban elfogadtuk, ötös kompromisszum második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 38 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 40 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 51 hatos kompromisszumot leellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük le. That's carried by... Elfogadtuk 21-16 arányban egy tartózkodással. Most következik az 51-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk 52 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 53 mellette, 53 egy szóbeli módosítóval, mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy ezt elutasítottuk, ellenőrizzük le, 53-as módosító. This is Amendment 53. 53-as. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 12-23 arányban két tartózkodással. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, elnézést, valami kimaradt, 63-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, ezt le kell ellenőriznünk. 9 kompromisszum, második rész. Elfogadtuk 20-19 arányban, egy szavazat többséggel. 9 kompromisszum, harmadik rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 70-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 72 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 10-es kompromisszum első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva második rész mellette, ellene, ellenőrizzük le. Tízes kompromisszum második része elektronikus szavazás. Egy szavazattal bukott meg, nem fogadtuk el. Továbbiakban jön a Tehát ez volt a 72-es az elutasítottuk, a 10-es kompromisszumon túl vagyunk, akkor most a módosított véleménytervezet egészéről kell elektronikusan szavaznunk. Megnyitom a szavazást. Two more people to vote. Okay, close the vote. Köszönöm szépen, lezárom a szavazást, 34-3 arányban két tartózkodással elfogadtuk a véleménytervezetet. Köszönöm. Many congratulations there on a... Gratulálunk ehhez a jó eredményhez. Következő vélemény az Európai Bizottságnak adott ajánlásokat transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről. Sánszova asszony a jelentéstevő szeretne először szólni. Köszönöm szépen, Viki. Szeretném a kollégáknak a legutóbbi fejleményekről beszámolni. A múlt héten az Európai Bizottság és az USA a, a a szolgáltatásokkal kapcsolatban, közszolgáltatásokkal kapcsolatban nyilatkozatot tett, mégpedig azt, hogy a tárgyalásokból ezeket a közszolgáltatásokat ki fogják zárni. Remélem, hogy a polgárok által felhozott aggodalmakra ez választ fogadni, és a tárgyalásokat is előre fogja majd mozdítani. Szeretném megköszönni minden árnyékjelentéstevőknek a kompromisszumok kialakításánál tanúsított munkáját. A kompromisszumok mögött a legfontosabb imkó témákban minden politikai frakció támogatása megtalálható. Különösen a közszolgáltatások, a közbeszerzés, a kisvállalkozások és egyéb témájában az utolsó kompromisszum az ISDS-ről engem eh, elszomorít. Én úgy gondolom, hogy ez nem tartozik a mi bizottságunk kompetenciája alá, úgyhogy kerém, kérem, hogy eh, ne erre koncentráljanak, hanem inkább az átfogó képre, és úgy ítéljék meg ezt a dokumentumot. I can't give more people the floor. Elnök, sajnos nem tudom megadni jelenleg senki másnak a szót, ha csak valami gyakorlati kérdésről nincs szó a magán, magán a szavazólapon, akkor szeretnék inkább most a szavazáshoz tovább lépni, jó? Amendment 1 and 2 are 1 és 2-es módosító technikai jellegű, 3 és 4, 3-as, 4-es együtt. Mellette, ellene? Ellenőrizzük le, tehát 3-as, 4-es módosítóról együtt szavazunk, egy törlésről. The amendment falls, uh, equal number. Um, elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Huszonegy mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 23 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 58 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 49 visszavonva, 50 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 51 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 203 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 220 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 205 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 157. Szeretné valaki leellenőriztetni? Bármit, valaki nem biztos, akkor szívesen leellenőrizzük elektronikusan. 157. Mellette? ellene, tartózkodás, elutasítva. 206 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 53 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 54 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 57 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 59 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 60 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Elfogadva, elnéz, elnézést, elfogadva. Elfogadtuk a hármas kompromisszumos módosítót. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Négyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 70, 70-es, egy technikai módosító, 71-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 75 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 77 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 79 ellene, mellett ellene, tartózkodás elutasítva, 72 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 94-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 74-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 115 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 81 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 95 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 83 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 85 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum egy szóbeli módosítással az EPP-től, mellette, ellene, tartózkodás Elfogadtuk. 88-as. Ez egy kiegészítés az ötös kompromisszumos módosítóhoz, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hatos kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Elnézést! elfogadva, hatos kompromisszum, elfogadva. Megpróbálok lassan csinálni, hogyha bármikor valaki szeretné leellenőriztetni a szavazást, akkor arra is legyen idő. Következő 110-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 111 mellette, ellene, tartózkodás elfog, elutasítva. 116 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 118 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 122 mellette, elnézést kérek, igen, 122 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 132-es technikai, 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő 149-es mellette? Nem? De igen. 149-es. Ez egy új cikre vonatkozik. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. 147. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. 150. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. 152. Mellette? Ellene? tartózkodás, elutasítva. Kilences kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 155-ös. Ez egy kiegészítés a 9-eshez. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 161 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 165 mellette, nem? Nem, ezek kimaradnak. Akkor a tízes kompromisszum következik, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő. Okay, moving on to... Következő a 114-es, ez a következő oldalon, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 119 mellette, ellene, tartózkodás. Hmm. Ellenőrizzük le a 114-est. Jó, 114-es módosító elektronikusan leellenőrizzük. 114. That falls. Elutasítottuk. 119-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 123 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 180 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 202-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 204-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 215, 14-es kompromisszumhoz kiegészítésként mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 218 est és 222-est visszavonták, 15-ös kompromisszum jön mellette, ellene, tartózkodás ezt le kell ellenőrizni. 15-ös kompromisszum elektronikusan leellenőrizzük. That falls. Elutasítottuk. 159 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 48 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 55-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 151-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 223 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 224 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 225 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 226 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Akkor most a módosított véleményről szavazunk elektronikusan. Um, one more person to vote. Close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 20-18 arányban és egy tartózkodással. Köszönöm szépen. Um, Mrs. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Zsánzová asszonynak ezt a nagyon jól végzett munkát, azt, hogy a mi frakciónkkal hogy működött együtt, de azért van egy-két problémánk a frakciónkban, különösen azért, mert az általános érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatban nem ment át a pozitív lista, illetve javaslatot tettünk arra vonatkozóan, hogy az ISDS-t hogy lehetne másképpen jobban megalkotni annak érdekében, hogy a jog, jogállamiság elvének megfeleljen. Ezeket a javaslatokat nem fogadták el, és ezért számunkra, frakciónk számára nem lehetséges a vélemény pozitív fogadtatása, nem tudjuk megszavazni ezt. Úgy gondoljuk, hogy sokkal világosabb pozícionálásra lenne szükség, és lett volna szükség szakbizottságunk részéről. Thank you very much. Köszönöm. Köszönöm ezt a magyarázatot, és egy-két gondolat ugye a szakbizottság kompetenciájába tartozik, tehát el tudom képzelni, hogy esetleg más szakbizottságoknál is ezek felmerülnek, ahol az a bizottság inkább az illetékes. Nagyon sokan nagyon sok munkát végeztek ebben a kérdésben, továbbra is bizonyára eszmecsere folyik majd, és tudunk javítani ezen az anyagon. Köszönöm szépen, hogy elmagyarázta, hogy hol vannak a piros vonalak, a küszöbök. Ez nagyon hasznos volt, köszönöm. So I've, I've just, um, on the next vote, on, on page eight. a szavazólista nyolcadik oldalán a 131-es módosító Bojsza módosító esetében, tehát a 131-es módosító esetében külön szavazás lesz, nem, nincs ez benne a 13-as kompromisszumban, tehát a 131-es módosítóról külön fogunk szavazni, nincs benne a 13-as kompromisszumban, ezt szerettem volna tisztázni még a szavazás előtt. Ezen kívül a szocialisták visszavonták a 42-es módosítót. Tehát a 42-es módosítót visszavonták. Én is kétségbe esetten keresem a saját szavazólistámon, az egészen a szavazólista végén található. Tehát visszavonták a 42-est is. Lára. A néppárti szavazólistán a 116-ossal is gondunk van, tehát csak a néppárti szavazólistára szeretnék utalni, itt pozitív szavazás van a mi listánkon. Elnök, lépjünk tovább. Tehát most véleménytervezetről fogunk szavazni. Lara Komi készítette. méghozzá a nem közzétett know-how, illetve az üzleti információ kereskedelmi titkok témájában, illet, és először is a 16-os módosító mellette ellene tartózkodás, utasítottuk 7-es mellette ellene elfogadtuk. 13-as kompromisszum három részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. Ellenőrizzük rendben. Tehát a hármas kompromisszum harmadik részéről szavazunk. Lezárom a szavazást, elfogadtuk 25-13 arányban. 73-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 1-est visszavonták, 70-es mellette, ellene, tartózkodás kiesett, 2 kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 80-as mellette ellene tartózkodás kiesett, 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene ellenőrizzük kérem, kettes módosítóról szavazunk, elfogadtuk egy szavazattal, 82-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 84-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 86-os mellette ellene ellenőrizzük, tehát a 86-ost ellenőrizzük. Elfogadtuk. 87-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 95-ös mellette ellene ellenőrizzük. 95-ös módosítóról szavazunk. elfogadtuk, 96-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 98-as mellette 98-as és 99-es együtt mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás el fogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 107-es Szerintem elfogadtuk a 106-os, de ellenőrizzük. 106-osnál járunk tehát. elutasítottuk, igaza volt. Azt itt hallgatnunk kellene a titkárságra. 107-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 108-as mellette ellene nem egyértelmű. 108-ast ellenőrizzük. Elutasítottuk. 109-es, ez benne volt a kompromisszumban, tehát hármas módosító következik. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 111-es módosító 113-as kiesett, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tehát ez azt jelenti, hogy a 131-es módosító következik. Ez a buszói módosító, amelyről mondtam, hogy kiegészíti ez a 13-as kompromisszumot, valahol a 8. oldalon van, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 149-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 150 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 155-ös mellette, 155-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 156-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 157-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 158-as mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 159-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 15-ös kompromisszum, amely a négyes kompromisszumhoz kapcsolódik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 165 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk ez, ebbe benne volt a 166-os, és 8-as következik mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 167 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 170-es e, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 171 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 9 mellette ellene ta, ellenőrizzük. Nem, a 9-est elfogadtuk. 176-os mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 177-es mellette, ellene 177-est ellenőriznünk kell. Elfogadtuk. 173-as mellette, ellene, tartózkodás, Bocsát, az kiesett, javítja magát az elnök, tehát akkor 17-es kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 182-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 183-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 184-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ez azt jelenti, hogy a 186-187-esről együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 188-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene 11-es módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 192-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 193 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 194-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 13 az nyelvét, 195-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, szóbeli módosító, az A pont tördésére vonatkozik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 196-os kiesik, 197-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 200-as kiesett, 201-es részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második részt pedig visszavonták. 203-as mellette, ellene tartózkodás kiesett, vagy elutasítottuk 204-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 205-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 206-os mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, a 206-ost. elutasítottuk. 207-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 208-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 209-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 216-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 217-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 218 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 23-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 221-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 222 és 23 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 224 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 225 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 226 mellette ellene tartózkodás ellenőrizhetjük 226-os szeretném ellenőrizni egy szavazással, szavazattal elutasítottuk, 227 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Well, um, I'm considering seeing if we can do a block vote. Nézzük, esetleg blokkban szavazhatnánk a 17-estől 30-asig. Meg tudjuk, nem? Nem? Nem lehet blogban szavazni erről? Rendben. 17-es módosító mellette, ellene, ki elutasítottuk, 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 23-as mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 24-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 21 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 22 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 22-est,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 egyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 30 Bocsánat, javítja magát az elnök. 35-öst ellenőrizzük, ha ellenőrizzük a 35-öst. 35-ösről szavazunk tehát. Tehát a 35-ös módosítóról szavazunk ismét. Okay. Amendment 35 has fallen. Elutasítottuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük? 36-os módosító. Elfogadtuk. 37-es mellette ellene tart hmm, ellenőrizzük a 37-est is, kérem. I'm wrong. Thank you. That, that one has fallen. Okay. Amendment 38. 38-as kiesett, 40-es is kiesett, 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 42-est visszavonták, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 44-es mellette ellene bocsánat, javítja magát az elnök, a 44-es kiesett, 4-es kompromisszum mellette, Erről sem kell szavaznunk, köszönöm, ez benne volt a 15-ös kompromisszumban, tehát akkor 51-es módosító következik, 51-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 52-es, 53-as mellette ellene tartózkodást elutasítottuk,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 63-as mellette ellene ellenőrizzük a 63-ast. Ezt is elutasítottuk. 62-es mellette ellene Ellenőrizzük a 62-est is. Már majdnem a végén járunk. Még egy szavazat, szavazat hiányzik, lezárhatjuk. Elutasítottuk. 64-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 64-est. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük, tehát a 64-es módosítóról szavazunk, elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 66-os már benne volt a kettesbe, így aztán a záró szavazás következik. Köszönöm szépen. Még két embernek kell szavaznia. Köszönöm. Köszönöm, és gratulálunk a jelentéstevőnek. Thank you for bearing with me. Some of these votes are extremely close. Yes, Mrs. Comey would like to take the floor. Presidente, solo per in- Komi asszony, elnök asszony, csak szeretném megköszönni az árnyék előadóknak is a munkáját. Hát gyakorlatilag csodát hoztunk itt létre nagyon rövid idő alatt, úgyhogy tényleg még egyszer mindenkinek szeretném megköszönni az együttműködést. Um, thank you for working miracles. Köszönöm szépen a működőképes csodákat, mondja az elnök asszony. Ez nagyon jó. Nos, azt hiszem, akkor sikerült eljutnunk az utolsó szavazáshoz, ami Düran kolléga véleménye. Köszönöm szépen, hogy az időzítésben a csodákról beszéltünk. Köszönöm szépen Düran úrnak is a munkát. A rendeletjavaslatról szóló vélemény ugye az Európai Stratégiai Beruházási Alapról szól, és Kezdjük is gyorsan a 36-os módosítóval. Mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. 37 mellette ellene nem volt világos? Jó, akkor ellenőrizzük a 37-est elektronikusan. Yeah, she passed. Three more people to vote, please. Még hárman kérem szavazzanak, mert így most már csak öt perc, és befejezzük ezt, kérem, hogy szavazzanak. Lezárom a szavazást, és öt szavazattal elfogadtuk ezt. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. És a hatos kompromisszumhoz értünk két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt nem fogadtuk el. 46 mellette, ellene, tartózkodás, nem fogadtuk el. 47 mellette, el, még mindig a mellette szavazókat ellene, tartózkodás elutasítva 48 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 49 mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük még egyszer, a 49-esről megnyitom a szavazást. Yes, that's passed. Amendment. Elfogadtuk, 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 51-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 52 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 53 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 54 mellette, ellene, elutasítva, 55 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 56 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 57 mellette, elnézést, a hetes kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 60 mellette ellene. Tehát, mondja az elnök asszony, elfogadtuk a 60-ast. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 9-es módosító mellette ellene elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 11-es mellette nem, a 11-es az okafogyott, akkor a 78-as is, a 80-asnál folytatjuk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 82 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 83 mellette ellene tartózkodás elfogadva 84 ellenőrizni akarják a 83-ast? Én úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de ha akarják, ellenőrizzük. A 83-ast. Close the vote. That's passed. Igen, elfogadtuk. 84 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 85 mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk a 85-öst. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük a 85-öst. It is very confusing. Eléggé összekavarodtunk. Elfogadtuk, bocsánat, mondja az elnök asszony, 86 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 87 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 88 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 89 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 90 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 91 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 92 mell- ez egy törlés mellette ellene tartózkodás elfogadva, 93, törlés, és a 94-es ugyanez, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 95. Akkor szavazhatunk, hogyha a 37-est elfogadtuk. Ki van mellette? Ellene. Ellenőrizzük. A 95-öst ellenőrizzük. is passed. Elfogadtuk. Preambulum bekezdések 12-es módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadva 13 mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 14 mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 15 mellette ellene tartózkodás. Elfogadva 16 mellette ellene tartózkodás. Elfogadva 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum, három részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, harmadik rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. compromise. A nyolcas kompromisszumra ugrunk, de mert az összes többi okafogyottá vált, mondja nekem a titkárság mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 31 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Ellenőrizzük? A 32-est ellenőrizzük. 32. 32. A 32-est ellenőrizzük. Oh, by an elect- checking it. Elektronikusan ellenőrizzük, mondja az elnök asszony. That's passed. Elfogadtuk. Bocsánat, 33 oka fogyott, úgyhogy a hármas mellette, ellene azt hiszem elfogadtuk, de ha akarják, ellenőrizhetjük. I'm just checking amendment. Tehát ellenőrizzük a hármast. Um, one more person to vote? No, done it. Is passed. Elfogadtuk. 34 mellette. Jaj, ez oka fogyott, bocsánat, mondja az elnök asszony, akkor a 35-ös is oka fogyott, tehát a végszavazáshoz érkeztünk, elektronikusan tesszük ezt meg. Thank you very much. Köszönöm szépen, elfogadtuk. 30 igen szavazat, 6 nem szavazat. Gratulálunk az előadónak.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 Thank you. If we can move to the next part of our agenda. Rátérhetünk a napirendünk következő pontjára. Köszönjük a kollégáknak, hogy itt maradtak a szavazásra. Én fogom elnökölni a következő részt. Először Jiri Pospisil kollégának adom meg a szót a néppárt frakciójából. Kérdezem, hogy egyáltalán hall-e engem valaki, mert akkor az zaj van. Szeretném megkérni a kollégákat, hogy ha elhagyják a termet, akkor ezt csendben tegyék. Előadó úr, itt van, köszönöm szépen, akkor legyen szíves, és kezdje meg a jelentés bemutatását. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, az összefoglalást teszem akkor meg röviden. Az Európai Parlament foglalkozik tehát a nem közúti mozgógépek és berendezések belső égési motorjainak a kibocsátási határértékeire és típus jóváhagyására vonatkozó követelményekkel. Elég bonyolultan hangzik ez a cím, de azért tulajdonképpen elég egyszerű a, az ügy. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a belső égésű motorok olyan berendezésekben, amelyeket nem használnak a közutakon. A rendeletben először is meghatározzák azt, hogy mi az, ami nem használatos a közutakon, és hogy milyen berendezésekről szól ez a rendelet. Tehát mindenféle kézi berendezés, a generátor, és mindenfajta egyéb olyan berendezés, ami egyébként elég bonyolult. De én azt mondanám, hogy ez a rendelet nem újdonság, Tulajdonképpen a most életben levő szabályozás az az irányelv része, a 96 per 68-as irányelvről van itt szó, és ez a múltban egyébként is módosult már többször a, a gyakorlatban, és azt konstatáltuk, hogy hát nem tökéletes azért ez az irányelv, azért, mert nem fed le elég motort, tehát vannak bizonyos motorkategóriák, amelyek nem ö, tartoznak a hatája alá, és ezért a bizottság ezt az új javaslatot nyújtotta be, hogy jobba, jobb legyen a szabályozás, és több motorkategóriát lefedje. Tehát a javaslat elején ö, szerepelnek a, a jogi meghatározások, és hogyha megnézik a módosításokat, amelyeket én előadóként megfogalmaztam, akkor látják, hogy én a definíciót kiszélesítem, kibővítem, például a cseremotor meghatározását én kibővítem, ez egy nagyon érdekes téma, és rengeteg olyan találkozón vettem részt, ahol erről beszéltünk, és azt próbáltuk elkerülni, hogy, hogy ne károsoljanak idézőjelben a gyártók, amelyeknek, akiknek az a kötelessége, hogy kicseréljék a motort. Az eszmecserék után nyújtottam én be ezt, vagy javasoltam ezt a módosításomat a cseremotorra vonatkozóan, hogyha mondjuk egy mozdonyról van szó, akkor ennek az élettartama idején szükséges a motor cseréje és felmerült a kérdés, hogy ez a rendelet milyen mértékben kell, hogy lefedje a meglévő gépeket, például a mozdonyokat, tehát hogy mondjuk az életbe lépése után ki kell akkor cserélni a, a motorokat azonnal, tehát azért a helyzet eléggé bonyolult. A vélemények legnagyobb része azt támogatja, hogy ha már megvannak itt a motorok, és akkor a rendelet életbelépése után mindent cserélni kell, akkor a rendelet, rendelet ne fedje le ezeket a szituációkat, hanem az új motorokra vonatkozzon. Hát ez evidens, hogy elég nehéz lenne mondjuk az új motorokat beépíteni a régi gépekbe, és ezért álltunk elő ezzel a definícióval, a cseremotorral, és ezért hagytunk átmeneti időszakot is, meg mentességet is. A cél az az, hogy a környezetet védjük és a levegőminőséget javítsuk, és persze az a szándéka is a bizottságnak, hogy egy olyan rendeletet készítsenek, amely megoldható a gyakorlatban, és hogy a gyártók fel tudjanak készülni, tehát az új termékeiket már a paramétereknek megfelelően állítsák elő. Ez azt jelenti, hogy ha túl gyorsan kell ezt átültetni, vagy életbe léptetni, akkor ez a gyártókat megakadályozza abban, hogy reagálni tudjanak. Ez az egyik probléma. A másik probléma pedig a berendezések és gépek felhasználóit érinti, tehát, hogyha valaki egy ilyen felhasználó, akkor ugye a rendelet életbe lépése előtt megvásárolja ezeket az eszközöket, és a rendelet életbe lépése után pedig rögtön ki kell, hogy cserélje a motort, az azért nem annyira fair, tehát a cseremotor lehetőségét kapják az ilyen felhasználók, nem kötelező egy teljesen új motort vásárolni, tehát egyensúlyt próbáltunk teremteni a környezetvédelem között, illetve a gyártók és elég összetett berendezések felhasználóinak érdekei között. Például ami a mozdonyokat illeti, mondom, hogy itt rengeteg találkozó volt a mozdonyok gyártóival, és így tovább ültünk össze. Ott elmondták, hogy ha ki kell cserélni a motort, akkor nagyon nehéz lesz a felhasználóknak ezeket a mozdonyokat használni, amelyek ugye igen költségesek, ezek a mozdonyok, és akkor még ebben a cserét eszközölni ö, még költségesebb. Jogi szempontból maga a javaslat az nem bonyolult, én támogatom a bizottság javaslatát, ö, látszik, ö, hogy az a szándék, hogy jobb legyen a szabályozás, és természetesen a, a gázkibocsátásra nézve is javuljon a helyzet. A javaslat nem csak a mennyiséget, tehát a részecskék mennyiségét érinti, hanem azt, hogy összességében ezek a részecskék mennyi, hogyan károsítják a környezetet, tehát tulajdonképpen az irányelvhez képest tökéletesítik a helyzetet ezzel a rendelettel. Hölgyeim és uraim, ennyit mondanék el bevezetésképpen a jelentésről. A javaslat azt hiszem, hogy jó irányba megy, és tényleg látszik az a szándék, hogy a jogbiztonságot is erősítsék, tehát jobb legyen a szabályozás, és akik ezt a rendeletet használni fogják, remélhetőleg könnyebb helyzetbe kerülnek, és az a szándék is, hogy a berendezések felhasználóit ne hozzuk nehéz helyzetbe, és a gyártókat sem. Ennyi tehát, és akkor várom az eszmecserét nagy érdeklődéssel. Um, I think that... Köszönöm szépen a jelentéstevő bemutatóját, azt hiszem, hogy nagyon jól leírta a kérdésköröket. Az árnyékjelentéstevők közül először Mária Graffini kap szót a szocialisták nevében. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, hiszen nagyon nehéz, technikai jellegű jelentésről van szó, de ugyanakkor nagyon fontos is ez a jelentés. Mérnök vagyok, megpróbáltam többször egymás után elolvasni, és megpróbáltam megérteni azt, hogy az irányelvnek ez a megváltozása mit jelent majd a gyakorlatban, és ennek fényében módosítókat nyújtottam be. De először is úgy gondolom, hogy nem szükséges magas költségeket generálni ezzel kapcsolatban, hogyha mindent mindent pótalkatrésznek tartunk, akkor persze nagyon jó, akkor nem kell az egész mozdony kicserélni, hanem elég csak a motort kicserélni. Ez jó ötlet. De ugyanakkor azt is át kell gondolnunk, hogy tudjuk elintézni azt, hogy a cseremotor, ahogy a, a jelentéstevő is javasolja, 2011 után gyártott cseremotor biztosítsa a felhasználó biztonságát, és ugyanakkor ne is legyen szennyező. Tehát vigyázni, hogy tudjuk azt elkerülni, hogy ilyen kéz alatt vett használt motorok kerüljenek a mozdonyokba, amelyek az eredetinél rosszabb teljesítményen működnek. Aztán a a megfelelőségi tanúsítványa kapcsolatban, amit a jelentéstevő a 30. cikkben említ, ezzel kapcsolatban az még biztos, hogy nem lehet erről lemondani, mert ez bizonyítja azt, hogy bízunk az adott termékben. Tehát a 30-as cikket nem lehet véleményünk szerint eltörölni, esetleg át lehet fogalmazni. Végül pedig úgy gondolom, hogy a 46-os cikket sem szabad eltörölni. Ez a belsőleg, a, tehát a gyártó által jóváhagyott szolgáltatásokat érinti, és ez a fogyasztó számára szintén nagyon fontos elem, hiszen ez a motorok tesztelésével és karbantartásával kapcsolatos. Ezért ezt a cikket is inkább átfogalmazásra javasoljuk, azt nem javasoljuk, hogy töröljék. Remélem, hogy a módosítói megfelelő világos fogalmazást nyernek majd, és akkor egy olyan jelentést tudunk megírni, amely a bizottság jelenlegi javaslatát tovább javítja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy az elnök most az ECR képviselőinek adom meg a szót, Dan Daltonnak. Köszönöm szépen. A bizottság általános megközelítése, tehát az, hogy a jogszabályokat egyszerűsítsük, hogy ezzel javítsuk a lég levegő minőségét, ez rendben van, de úgy gondolom, hogy nagyon gyakran előfordul, hogy meg kell indokolnunk, hogy miért kell ezt a az utat követni, lépnünk. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez itt teljes mértékben indokol, de azt hiszem, hogy a, az EU és az USA közötti harmonizáció mindenképp értelmes dolog. Nagyon jó, hogy az árucsere közötti akadályokat mindenképpen elhárítsuk, már csak a TTIP fényében is. A kibocsátási határok a belvízi hajózáshoz használt hajóknál nagyon ambiciózusak, különösen a nagy teljesítményű kategóriákban. Én úgy gondolom, hogy ez <clears throat> néhány eh, nem várt konzekvenciával is eh, végződhet, például azzal, hogy az EU-t elhagyják az ilyen motorok gyártói. Ezt nem szeretnénk elérni, szeretnénk, hogyha a levegőminőség meg lenne, eh, megfelelő szintű lenne, de nem szeretnénk a gyártókat elijeszteni az Európai Unióból. A csere motorokkal kapcsolatos javaslatok is jók, ezekkel egyet tudunk érteni, különösen az, az első Németországban nagyon nagy, nagyon fontos kérdés a csere motorok kérdése, mert nagy arányú a dízelmotorok, nagy a dízelmotorok aránya az utaink, útjainkon. A motorhiba esetén valószínűleg a dízelmotoroknál van a motorcserének legnagyobb esély, és ezért fontos, hogy ezt a kérdést ne tévesszük szem elől, az áttérésre adott hat hónapos határidőt is jól, jónak tartjuk, és tovább, a további munkát már is szeretettel várom a jelentéstől és az ányik jelentéstől között. Sorry, I didn't have the microphone near. I want to give the liberal... Elnök, az Aldénak szerettem volna megadni a szót, de nincs itt az árnyék jelentéstevő, és más árnyék előadónk nincs a többi frakcióból, úgyhogy úgy gondolom, hogy akkor most talán a bizottságnak adnám meg a szót, ha lenne megjegyzése ehhez a témához. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy-két megjegyzést tennék először is. Úgy látjuk, hogy az álláspontok nagy mértékben hasonlítanak egymáshoz, tehát a, a bizottság, illetve jelentés tervezet összhangban van egymással, és ezt ennek örülünk. A cél pedig a megfelelő levegő minőség, illetve a belső piac működő képessége, valamint az egyszerűsítés és a rendelkezések, a rendeletek hatékonysága. És eh, ezen második téma kapcsán szeretnék szólni egy-két szót. Az eddigi jogszabályok gyenge pontja a megvalósítás, a hatékony megvalósítás volt. A nagyon fontosnak tartjuk, hogy a piacra kerülő termékek megfeleljenek a jogszabályoknak, már ami a kibocsátási mértéket illeti a légszennyezés érdekében, illetve elkerülése érdekében. Ezért szerettük volna a szabályokat pontosítani, innen jön a rendelet, illetve ezen kívül nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy egy konformitási, megfelelőségi tanúsítvány szülessen, és így bizony, biztosíthatjuk azt, hogy a kibocsátás terén a rendszabályokat, illetve a szabályokat betartják. Úgy gondoljuk, hogy a megvalósítási rendelkezések eltörlése helyett inkább a praktikus megvalósításra kellene összpontosítani, tehát a modalitásokra, ezek voltak az előzetes megjegyzéseim, most erről csak ennyit köszönöm. Rapporteur, is there anything... Jelentéstevő szeretne valamit ehhez hozzátenni? Az állink előadók és a bizottság véleményéhez valamit? Köszönöm szépen. Nagyon röviden csak hiszen valószínű, valóban a filozófia, illetve a javaslat nagyjából összhangban van egymással, Köszönöm szépen azt, hogy a csere motor definícióját pontosítottuk, ami a 36-os bocsánat, 46-os módosítót illeti. Készen állok arra, hogy erről beszéljünk, ugye ez egy bizottsági javaslat volt, ami pedig magát a határértéket illeti, a kibocsátási határértéket. Megpróbáltam felvenni a kapcsolatot a különböző gyártókkal, illetve működtetőkkel, és azt mondhatom, hogy ez a kibocsátási határérték megvalósítható. Ez pedig azt jelenti, hogy a gyártót nem érinti, vagy nem érinti negatívan. A gyártóknak észben kell tartaniuk ezt a kibocsátási értéket, és tiszteletben is kell azt tartani. Ami a problémát jelenti, az nem más, mint a megvalósítási időszak, hiszen ez az az időszak, amikor a gyártóknak föl kell készülniük arra, hogy az általuk gyártott termék megfeleljen a jogszabályoknak. Köszönöm szépen az eszmecserét, és készen állok a módosítók megújtatására. Köszönöm. Thank you, eh, Rapporteur. Just... Köszönöm szépen az előadónak. Április 14-e a határidő, a módosítók tárgyalása május 6 és 7-én lesz, aztán majd június 22-én, és a szavazást június 23-ára tettük. Ez egy olyan vélemény, ahol a felelős bizottság a Környezetvédelmi Bizottság. Köszönöm az előadónak, az árnyék, előadónak, árnyék előadóknak és a bizottságnak is a munkát. És talán átadhatnám Gebhardt asszonynak az elnökletet, így ő a rangidős közöttünk, ha ez rendben van, akkor az én jelentésemet ő tudná levezényelni, az én jelentésemnek a megtárgyalását, hogyha ez rendben van. Mm. Okay, so schnell kommt man zu einem Vorsitz. Köszönöm szépen, hát egészen felkészületlenül ér engem az elnöklés. Elnézést, kell, kér, elnézést kérek, hogyha nem voltam egészen fölkészülve. Tehát a következő napi rendi pont a gázüzemű berendezésekről szóló jelentés. Styler asszony jelentéstevő, már is megadom neki a szót. És Madam H. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen kollégáimnak is. A, ahogy néhány héttel ezelőtt bemutattam a jelentést, mindenki számára világos volt, hogy biztonság szempontjából is nagyon fontos ez a téma, és hát nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy 40 milliárd euró az éves költség ezekkel a berendezésekkel kapcsolatban az Európai Unió szintjén, és ezért nagyon fontos, hogy ha ilyen fontos gazdasági jelentőségű kérdésről van szó, akkor a biztonságért is, biztonságot is szabadtolni kell. 202 módosítót kaptam A 202, 203-as és 204-es módosítóról szólnék először. Ezekkel kapcsolatban meg fogjuk találni a kompromisszumos megoldást. A 205-ös is rendben van. Aztán Dita módosítója 206-os és 9-es is rendben van. 210-es módosító díteré az utolsó része a mondatnak a kivételekkel kezdődő, itt egy kicsit kis tisztázásra szorul még a megfogalmazás, legalábbis azt illetően, hogy a hatályt ö, hogy képzeled el, de egyébként a ö, részegységekről szóló kérdést azt így meg tudjuk oldani. A 211-es egy új definícióról szól, úgyhogy itt ezzel kapcsolatban jogi tisztázást fogok kérni. A 212-es és a 213-as, valamint 14-essel kapcsolatban szintén, de azt hiszem, hogy ezeket is be tudom foglalni a jelentésbe. 215-ös tisztázásra szorul de be tudom fogadni 216, 17-es, 18-as rendben van. 216-tól 26-ig terjedő módosítókat szinten el tudom fogadni. 227-essel kapcsolatban még tisztázásra van szükség, 228-as rendben van, 29-essel kapcsolatban megint tisztázásra lesz szükség. Köszönöm szépen mindenkinek a benyújtott módosító indítványokat ez tulajdonképpen egy ilyen kieg- harmonizációs jellegű javaslat, ami szeretném megerősíteni a jelenlegi helyzetet, megpróbáljuk mi is megerősteni a dokumentumot, és hát nagyon szeretném tudni, hogy a hozzáadott 27 módosítóról a bizottságnak mi a véleménye. Egyébként biztos vagyok benne, hogy kompromisszumokat ki fogunk tudni alakítani, megpróbálom elfogadni azokat, amelyeket már is el tudok, és amelyeket még nem tudok, azokkal kapcsolatban pedig jogi tisztázást fogok kérni annak érdekében, hogy dönteni tudjak róluk. Köszönöm szépen a benyújtott módosítókat a kollégáimnak, és bármi kérdésre szívesen válaszolok. Elnök, köszönöm szépen, már vissza is értem az elnöki székbe. Először Buzoly úrnak adom meg a szót, aki a néppárt árnyék előadója. Köszönöm szépen. Engedélyevel elnök asszony. Most románul fogok beszélni, hogy biztosíthassam, hogy minden megfelelőképpen hangzik ebben a technikai jellegű jelentésben. Köszönöm szépen Styler asszony megjegyzéseit néhány módosítót én is benyújtottam, ezekkel kapcsolatban alá szeretném húzni a következőket. 204-es. A rendeletnek nem lehet egy konkrét veszélyt aláhúzni, a kockázatot aláhúzni, mint például a szénmonoxid mérgezés kérdését, hanem általános biztonságot kell garantálni a felhasználóknak a normál használat során, hiszen van más káros anyag is, amely a polgáraink életét veszélyezheti. 206-os. A tagállamokat fel kell szólítani arra, hogy a nyilvánosságot is figyelmeztessék a rendszeres karbantartás fontosságára. Ugyanis ez is a potenciális kockázatokat szüntetné meg. Van egy sor módosító, amelyet Baunova kollégámmal együtt nyújtottam be, nyújtottam be a tartozékokra vonatkozó megfelelőségi tanúsítványról ugyanis az a véleményünk, hogy ez e, is fontos. Romániában, illetve Bulgáriában a tartozékokra más tanúsítványok vonatkoznak, és a különbözőség miatt az adminisztratív terhek nőnek úgy, hogy jó lenne, hogyha egységes megfelelőségi tanúsítvány lenne. Két módosító, két új definíciót vezet be a gázkibocsátásokról. A 213-ast visszavontuk. A 226-os a csatornarendszerrel kapcsolatos elvezető rendszerrel kapcsolatos, a kondenzációs gázokról szól, és itt az egyes mellékletbe való beépítését javasoljuk ennek a javaslatnak. A 229 a tanúsítvány hatáját érinti, az alapvető követelményekről szól, hiszen a megfelelőség önmagában nem ö, ö, nem szenved megrövidítést. Úgy gondoljuk, hogy a lejárati határidő itt nem szükséges, különösen azért, mert a, a forgalomba hozatal után amúgy is évente, évente ellenőrzésre kerülnek ezek a termékek. Elnök, köszönöm. A Dendolten az ECR nevében. Köszönöm. Hát az a célunk, hogy működés, működőképes legyen ez a helyzet, és nagyon technikai jellegű a dosszié, ezért nincs is túl sok módosító, a, amely ből kettő, két pontot szeretnék kiemelni. Először is olyan rendszerre van szükség, amely nem terheli túl a gyártókat, illetve a forgalmazókat, és nem kell, hogy minden egyes rész egységre külön forgalomba hozatali engedélyt bocsássunk ki, hogyha a jogszabály általános céljától nem tér el, ez akkor egységesíthetjük. A másik, amit már más, valaki más is megemlített, a szénmonoxid mérgezést azt én nagyon-nagyon fontosnak tartom, úgyhogy az biztosítanunk kell, hogy ezzel kapcsolatban tegyünk megjegyzéseket, de bizony nem ez az egyetlen biztonsági kérdés. Tehát vigyázzunk rá, hogy ne csak a szénmonoxid mérgezésre koncentráljunk, és közben ne felejtsük el a többi kockázatot. Ezeken kívül meg vagyok elégedve a jelentéssel. Dieter Sáncova. Thank you. kolléga. Köszönöm szépen, én is köszönetet mondok az előadónak a munkáért, ahogy az előttem szólók is elmondták, eléggé szakmai ez az anyag, de az ördög a részletekben rejlik, úgyhogy mindenképpen jól kell ezt elkészítenünk. Több módosítót is benyújtottam, hármomról szeretnék gyorsan beszélni. Az egyik a szénmonoxiddal kapcsolatos, úgy gondolom, hogy a szöveg, hát megpróbáltam én itt egy kompromisszumos megfogalmazást találni a módosító között, hogy, a, hogy jogi szempontból is jobb legyen, elfogadható legyen. A másik a CE jelölés szerepeljen, de akkor az NLF megfogalmazást használni kell, hogy ahol nem lehet közvetlenül az egységekre rátenni ezt a céljelölést. Tehát ezek csak szakmai jellegű, technikai jellegű módosítások, de szerintem fontosak, és a legutóbbi vitában elmondtam, hogy nem támogatom azt a követelményt, hogy csak szakmai karbantartás legyen a gázüzemű berendezések esetén, mert szerintem egy tanúsítvány jó kompromisszum lenne. Pascal Durand, a zöldek árnyék előadója, de nincs itt. És nincs EFTD árnyék előadó sem, nem tudom, hogy van-e valaki, aki szólni kíván. A bizottságot meghallgassuk? Akkor meghallgatjuk a bizottságot. Köszönöm szépen, elnök asszony. Uh, uh, Köszönjük a módosítókat és a jelentést is. Szeretnénk a figyelmüket uh, felhívni a 211-es és 212-es módosítóra, azért, mert itt a definíciók nem passzolnak az eredeti fogalomhoz, mert a tagállam közli a, minő, a változást a gázminőségben, és a gázüzemű berendezés tervezésekor veszik ezt figyelembe, nem pedig fordítva. Aztán az sem világos, hogy miért utalnak egyéb Európai Uniós jogszabályokra a definícióban. A 2013-ast azt tudjuk, hogy visszamondták, de a 2012-es módosítóval kapcsolatban megint mondani kell, hogy a nyomás, illetve a gázminőség normális fluktuációja az az, amit a tagállam közöl és a gázüzemű berendezésnek ehhez kell igazol, igazodni, ahhoz, hogy biztonságos legyen. Tehát ez nem a berendezés sajátossága, hanem a tagállam közli ezt az információt, és utána a gázüzemű berendezés gyártója alkalmazkodik. Tehát a 210, 18, illetve 22 és 25-ös módosítókról azt mondanám, hogy a CE jelölése vonatkoznak egy, ezek, ugye a kiegészítő alkatrészekre a kivételt azt nem irányoztuk elő, akkor, hogyha nem lehet rátenni erre a kiegészítő alkatrészre. A preambulum bekezdéssel egyetértünk, de azt szeretnénk javasolni, hogy mivel ezeket a jelöléseket látni fogjuk, akkor a 18-as cikkben úgyis ott vannak a jelölések, hát akkor tegyünk be ide egy bekezdést, ugye a gázüzemű berendezésekről is van, van itt egy bekezdés ezekről a kiegészítő részekről, tehát akkor itt lehetne megemlíteni, hogy amikor nem lehet magára erre a kiegészítő alkatrészre rátenni a CE jelölést, akkor azt rátehetjük a csomagolásra, vagy pedig a kísérő termékre. Aztán a 229-es módosítóban ugye a 10 év szerepe, mi szeretnénk a 10 évet megtartani, mert a tanúsítványok megújításával egyébként problémák lehetnének. A 204-es módosító a koncentráció kiszabadulásáról, gáz kiszabadulásáról szól. Köszönöm, akkor visszaadom a szót az el, a, mondja az elnök asszony az előadónak. Igen, több módosító is volt, eh, ahol megpróbáltuk a lehetőségek, megpróbáltunk a lehetőségek határáig elmenni. Hát vannak olyanok is, ahol eh, látszik, hogy több a probléma. De az, hogy sikerült egy kicsit megvilágítani a helyzetet, tehát hogy mi mit is tehetünk eh, technikai szempontból, az nagyon hasznos. Az is nagyon hasznos lenne szerintem, hogyha az árnyékelőadókkal le tudnánk ülni és sikerülne kompromisszumra jutni, de azért a jó irányba haladunk. A hatály még egy kérdés, az is kérdés, hogy a tagállami kompetencia meddig terjed, de szerintem megtaláljuk a megoldást, és sikerül előrébb lépni. Hát tulajdonképpen nagyon-nagyon témáról van, nagyon-nagyon fontos témáról van szó, ez a rendelet a gázüzemű berendezésekről nagyon fontos, rengeteg embert érint az Európai Unióban, és a biztonság ennek a szakbizottságnak mindig is nagyon fontos volt, és azoknak a fogyasztóknak is, akiket mi képviselünk. Köszönöm szépen, elnök asszony! nem tudom, hogy emlékeztetne bennünket még egyszer az időbeosztásra. Nincs nálam az időbeosztás, úgyhogy megkérem, hogy legyen szíves, mondja el. Köszönöm, igaza van, mondja az elnök asszony. A kompromisszumos módosítókat április 20-án fogjuk megvitatni. A szakbizottsági szavazás 23-án lesz, még mindig április, abban a reményben, hogy májusban meg lehet kezdeni a tárgyalásokat a lett, még a lett elnökség alatt egy olyan csomagról, amelybe a PPE, is beletartozik, tehát az egyéni védőeszközök. Én most átadom akkor az elnökletet a következő napirendi pont erejéig kollégámnak. thank you. We now turn... Köszönöm szépen. Akkor eltérünk a következő napi rendi pontra. Ez pedig saját elnök asszonyunk Vicky Ford jelentése az egyéni védőeszközök témájában. És akkor rögtön át is adom a szót az előadónak. Thanks to the shadows. Um... Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak nagyon jó ülést tartottunk Strasbourgban, még előrébb is tartunk itt az időben, remélem, hogy majd a többi árnyék előadó megérkezik időközben, azért, hogy legalább a képviselet meglegyen, hogyha ezt így kívánják. Nagyon jó konszenzusra jutottunk, több témában is. Vannak persze véleménykülönbségek, de mondom, hogy nagyon sok téma volt, ahol konszenzus van. Három területen területe kapcsolatban fogok én módosítókat készíteni. A hétvégéig véglegesülnek ezek. Először is a hatája a kapcsolatban. A 9-es és 31-es preambulum bekezdésekre vonatkozik ez, illetve a 2-es cikk 2 bekezdésére. 1-4-7-től 1-5-1-ig tartó módosítások, aztán a 6-os 64-es, 6-os, 7-es, illetve 180-tól 251-ig a második módosított csoport az az érvényességi időszak, a, a típus jóváhagyásra. Köszönjük a bizottságnak a javaslatokat, amelyeket megfogalmaztak. A kompromisszumok a 24-es preambulum bekezdésre fognak vonatkozni, valamint a 8-as cikkre és a 157-estől a 160-asig, illetve a 183, 184, 206, 234, 238. Tehát ezek lesznek a módosítók. Ezen a területen az Európai Biztonsági Föderáció már megosztotta velem és az árnyék előadókkal is az érdekes javaslatait. Ők szeretnének egy egyszerűsített eljárást látni, és ezzel kapcsolatban engem érdekel az árnyék előadók véleménye. Tehát, hogy az ESF mit gondol, erről mit gondolnak az árnyék előadók, az érdekel engem. Szeretnék garantálni, hogy a megfelelő kockázati kategóriába sorolják be ezeket az eszközöket. Hármas szakasz, első bekezdés, a 217 hetes módosító, kezdődő módosítók vonatkoznak erre a részre, a rendelet egyes mellékletére. Van még egy-két dolog, a kontaktinformációk annak a tagállamnak a nyelvén legyenek, ahol a eszközt forgalomba hozták, 186, 188, a 232-31-es módosítók tartoznak ide, aztán a dokumentáció elérhetőségéről, elektronikus elérhetőségéről is vannak módosítók, 187, 193, 195, 207, 227-es módosítók ezek. Vannak eh, nagyon jó módosítók, a különböző matricákról, és egyéb szalagokra vonatkozó módosítók, amelyek inkább a divat célokat szolgálják. 148, 175, 176 és 177-es módosítók ezek. Rosfor úr, Masztálka úr voltak a szerzők és mások. Ezeket a javaslatokat igyekszünk kompromisszummá összedolgozni, viszont vannak olyan javaslatok, amelyek engem aggasztanak, a 190-es például Masztáka úrtól a használati utasításra vonatkozik. Confusing for stakeholders, um, so rather than... A piktogramokat javasolják, de én azt hallottam, hogy a piktogramok időnként össze, jobban összezavarják a felhasználót, mint a leírás maga. Ne ássuk alá tehát kollégáink munkáját, például akik a piacfelügyeleti rendeleten dolgoznak, az ő munkájukat segítsünk. Persze asszony, azt kérdezem, hogy a 192-es és 197-es módosító, nem tudom, lehet, hogy nyelvi kérdés van, és lehet, hogy így már kiderül, hogy a többi módosító a piacfelügyeleti csomagban ezeket lefedi, tehát hogy erősítse ezt meg nekem, hogy most akkor mi is a helyzet, de akkor ki tudnánk ezt venni, és a, a piacfelügyeleti módosítóban szereplő nyelvezetet használhatnánk. Aztán Anderson kolléga, volt ugye egy olyan téma, hogy az elővigyázatosság elvét a kábelekre vonatkozó öm, öm, rendeletbe vagy jogszabályba vezessük be. Mondták, hogy nem, nincs erre szükség, mondta a bizottság, mert maximális harmonizáció van úgy is. Én a bizottságtól számítok a szakmai támogatásra és információkra. Tudom, hogy Veszpa asszony is hasonló módosítót nyújtott be, ez a 166-os aztán Rosfor kolléga 210-es, 211-es és 212-es módosítója konformitást ellenőrző testületek számára kötelezően előírja, hogy legyen tanúsítványuk, amelyet a nemzeti akreditáló szerv ad ki, bocsát ki. Engem az aggaszt, hogy egyes tagállamokban ez szűkíti a lehetőség, lehetőséget és az egyéni védőeszközök használatának a hozzáadott értékét és végül pedig Precel úr és benyújtott módosítókat. Ezekben az szerepel, hogy nem feltétlenül szükség, ne legyen szükséges a gyártó fizikai címe és neve, elegendő lenne egy e-mail cím, a, mint kontakt. Én tudom, hogy ez egyszerűsítésnek hangzik, de jogilag tudom, hogy ez nem működne, és nem lenne meg a, nem tartanák be a kereskedelmi normákat, tehát ezt az egyszerűsítést nem tudjuk itt beépíteni a szövegbe, akkor sem, hogyha értem az ő szándékát. és a következő találkozó április 14-én az árnyék előadókkal, ez egyelőre még tentatív. Köszönöm szépen az előadónak, és akkor most az árnyék előadók következnek a néppárt képviseletében. Ähm, sehr geehrte Frau äh, Berichterstatterin. Tisztelt jelentés. Tevő asszony, köszönöm szépen a beszámolóját erről a témáról. Ezzel a javaslattal két célt szeretnénk elérni. Az egyik az, hogy a fogyasztónak nagyobb biztonságot nyújtunk az általa használt berendezésekhez, a másik pedig az, hogy a túlszabályozást mindenképpen elkerüljük ö, annak érdekében, hogy a vállalkozókat ne terheljük túlságosan sok további akadályjal, administratív költséggel. Azt hiszem, hogy a Strasburgi ülésünkön már gondoskodtunk arról, hogy jó irányba induljon el ez a jelentés, el, lehetséges lesz a megegyezés. Számomra és frakcióm számára az a fontos, hogy két területen megegyezésre jussunk. Az egyik a hatály kérdése. Nagyon világosan és észszerűen kell definiálnunk azt, hogy mi az, ami egyéni védőeszköznek minősül, és mi nem, úgy, hogy a jogbiztonságot megőrizzük az ágazatban, a piacon. És ez, ezzel együtt azt is fontosnak tartom, hogy kijelentsük azt, hogy mi tartozik ide és mi nem. A módosítóinkkal ezzel kapcsolatos tisztánlátást szeretnénk elérni a hatás, hatállyal kapcsolatban a magáncélra használt eszközök, például a hővédelem, vagy a reflexek, ahol, ahol ezek előfordulnak, azok, azokat szeretnénk bevenni, viszont amelyek azokat a az eszközöket, amelyek csak dekoratív célt, célt szolgálnak, azokat nem. De például a víz, az átázás elleni védelem, védelmet biztosító eszközöket megint csak szeretnénk bevenni. A, az, az stb megfogalmazás az irányelben egy másik olyan dolog, ami engem zavar, ez jog bizonytalanságot szül. Tehát én úgy gondolom, hogy azt mondják persze, hogy ezt majd végrehajtás delegált aktusok formájában fogják tisztázni. Én úgy gondolom, hogy egy olyan kompromisszumot kell ezzel kapcsolatban is találni, amelyen mindenki együtt tud élni. Tehát én úgy gondolom, hogy definiálni kell azt, hogy pontosan melyik termék tartozik a hatály alá, és melyik nem. A sporteszközöket illetően, amiről Westphal kolléga szólt, a védelmi eszközök, tehát a sporttal kapcsolatos védelmi eszközök bevétele ebbe a hatályba, én úgy gondolom ezzel kapcsolatban, hogy amikor fluoreszkáló elem vagy feladata van, de a dekoratív funkción kívül más védőfunkciót nem lát el, akkor ne tartozon a hatája alá. Csak akkor, ha valóban védelmi funkciót is ellát. Ez a hatályról, és, és a, úgy gondolom, hogy e, egyes eszközönként kell a kategóriákat megállapítani. Számunkra még ezen kívül az öt éves mm, érvényességi időszak szívügyünk. Megpróbáltam a jogbiztonságot úgy erősíteni, hogy a, az ellenőrző hatóságokat arra köteleznénk, azt javasoltam, hogy kötelezzük arra a hatóságokat, hogyha valami megváltozik a védőeszközben, akkor kötelező legyen, legyen új tanúsítvány kiadni. Amúgy az öt éves határidő az észszerűnek tűnik de egyébként lenne más lehetőség is arra, hogy ezt a gyakorlatban minél praktikusabbá tegyük. Minden esetre a, a, a folyamatot is egyszerűsíthetnénk, illetve elintézhetnénk azt is, hogy a vállalkozó saját maga javasolja az az újbóli tanúsítást. Azon kívül át kell gondolnunk, hogyha a tanúsító hatóságnak nincs mit ellenőriznie öt éve elmúltával, hiszen a termék nem változott, akkor egy egyszerű, jav, egyszerű folyamat keretében ki, lehetne, ki lehessen adni egy tanúsítványt. Jelenleg en, ezzel a tanúsítványa költségek függenek össze. Én úgy gondolom negatív üzenet lenne az, hogy a vállalkozó fizessen azért, hogy tanúsítsák azt, hogy nem változott semmi. Én úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is egy kicsit észszerűbb megoldást kell találnunk. Az egyes kategóriába tartozó termékek ilyenek azoknak a megújítására nincs szükség. A kettes kategóriára egy automatikus meghosszabbítás lehetne érvényes, és a harmadik kategóriában, ahol a veszély, a kockázat nagyobb, ott talán évente lehetne meghosszabbítás. Itt a 8 cikk 4.3-asról van szó. Itt auditról beszél a szöveg, de az a kérdés, hogy ez mit jelent, és hogy valóban az audit -e a legmegfelelőbb eszköz erre, vagy más folyamatot, más eljárást is lehetne ide gondolni például a, össze lehetnek kötni az audittal a tanúsítványi meghosszabbítását annak érdekében, hogy a vállalkozás, vállalkozóknak ne kerüljön külön költségbe a két folyamat. Kompromisszumos javaslatokat fogunk tehát benyújtani erre ezzel kapcsolatban is annak érdekében, hogy a, term, a, a gyártónak a, az érvényességi idő lejárt, akkor ne kelljen auditro, auditért is és egy tanúsítvány meghosszabbításáért is fizetni, hanem ezt a kettőt összekötve költséget a takaríthasson meg. Utolsóként megemlíteném a 78-as és a 209-es módosított, ahol egy irányító csoportról van szó. Nem értünk ezzel egyet, hiszen a az irányító testületnek jogszabályalkotó hatalmat vagy, be, vagy meghatalmazást is adnánk, ez pedig nem lenne értelmes, úgyhogy ezzel kapcsolatban inkább a bizottság eredeti javaslatát szeretnénk támogatni. Ezzel együtt nagyon várom a kompromisszumos módosítókat, és biztos vagyok benne, hogy végül is egy jó, észszerű megoldást tudunk találni minden még fennmaradt kérdésre. Köszönöm. and over to the S&D Köszönöm, és akkor most a szocialisták árnyék jelentéstevője kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt jelentéstevő asszony kollégáim. Itt vagyok annak, annélkül, hogy tessék. Hmm. Mag daran li- Hát annak, anélkül, hogy össze akarnám itt borzolni a kedélyeket, én úgy gondolom, hogy részünkről egész más megközelítést, vagy részben más megközelítést szeretnénk találni a jogalkotás során. Kezdeném azzal, hogy kezdettől fogva azt mondtam, hogy az öt évről hogy az öt évnek, öt évethez ragaszkodnunk kell, mert nagyon sok minden változik. Például az aszpesztel kapcsolatban nagyon sok évtizedig úgy gondoltuk, hogy fantasztikus hővédő vagy égéset megakadályozó termék volt, és tudjuk, hogy mennyi gondot okozott, hogy mennyi épületben okozott egészségügyi kockázatot, amíg ki nem cserélték. Ezért én úgy gondolom, még úgy gondoljuk, hogy az öt év mindenképpen maradjon, mert az a következő generációk számára is biztonságot garantál majd. Alapvetően jogalkotóként meg kell indokolnunk azt, amit javaslunk, illetve elfogadunk. És fölmerül az a kérdés, hogy valóban szükséges-e ezen a területen az, hogy az, ezeket a javaslatokat elfogadjuk, valóban szükséges az, hogy az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos szabályokat megszigorítsuk, hiszen különböző szakmákban ez rendkívül fontos. Hogyha szakmai és célra is használhatók ezek a termékek, akkor ugye a felhasználó bizalma a felhasználó bizalmát mindenképpen meg kell erősítenünk, bízni kell abban, hogy ezek az anyagok megbízhatók, és hogy ugyanakkor meg is felelnek a cél, céluknak, tehát megvédik a felhasználó egészségét. Ugye erre egy példa a tű, a, a tűzoltók felszerelése. Ugye a tűzoltókra szükség van minden kerületben, mindenhol, és ezek az emberek tulajdonképpen életüket kockáztatják azért, hogy más emberek életét megmentsék egy tűzvészben, és ezért rendkívül fontos, hogy az ő biztonságuk száz százalékba garantálva legyen annak érdekében, hogy más emberek életét megmenthessék nagyon jól tudom, hogy miről beszélek. Ezért úgy gondolom, hogy szükséges annak a láhúzása, hogy ez e, a rendelet elérje a céljait. Közöttünk és jelentéstevő asszony között az a különbség, hogy egészen más irányba szeretnénk haladni. Ön azt javasolja többek között, hogy a hatályok, bizonyos hatályokat roncsunk le. Én ezeket bírálom. Digitális megfelelősségi tanúsítványt kér, a, ezt nem, ezen nem értünk egyet, az öt év megváltoztatását már a múltkori ülésen is bíráltam. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata ezekkel kapcsolatban jobb. Természetesen szükség van a módosítókra bizonyos helyeken, csak egy más irányba, mint ahogy azt jelentéstevő asszony gondolná, a megfelelő helyekre be is nyújtottuk a módosítókat. Az Európai Unióban a valóság úgy néz ki, hogy egyrésztről a gyártókban bíznunk kell, az Európai Unió belül, de más helyszíneken is. És ezt a bizalmat nem helyezhetjük egyedül a piaci szereplők kezébe, hanem az állami hatóságokra is kell valamennyit a felelősségből bíznunk. Itt arról van szó, hogy megfelelő piacfelügyelet legyen, minél hatékonyabb és minél gyorsabban gyakorolható ellenőrzés legyen. Ennek a kialakításához viszont idő kell, és így a megfelelőségi tanúsítvány elkészítéséhez is idő kell. Természetesen mindegy, hogy milyen a méret, lehet egy ilyen kis sárga cédula méretű is, ami a posztitok, az a lényeg, hogy amit garantál, az a biztonság az valóban garantált legyen. Tehát még egyszer úgy kijelenteném, hogy itt ezen a téren a bizottság javaslata jó, és nagyon kevés módosítót nyújtottunk be ehhez, ezzel kapcsolatban. Minden esetre nagyon várom én is a további módosítókat. Köszönöm szépen. Köszönöm, most Ditának adom át a szót aki kollégáját képviseli. Először is elnézést kérek, nem lehet itt velünk Robert, és az ő nevében szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkáért. Ő egyébként már elmondta a véleményét itt a szakbizottságban is, és az árnyék előadókkal szervezett találkozón is, de röviden összefoglalnám a, azt, hogy számára mik voltak a lényegi elemek. A mi frakciónk támogatja a szigorú követelményeket, már ami az egyénő védőeszközöket illeti, és számunkra az abszolút prioritás a felhasználók biztonsága. Támogatjuk az EU piac harmonizációját is. Kezdetben tehát a kiinduló pont az kielégítő, tehát nem szeretnénk itt most forradalmat csinálni, az új keretekkel. Itt most ez a javaslat csak arra ad lehetőséget, hogy egyszerűsítsünk, tiszt, világosabbá tegyük a helyzetet, modernizáljuk és javítsuk a szabályokat. Megköszönjük tehát az előadó munkáját e tekintetben. Az eredeti javaslat arról szólt, hogy kibővítik a rendelet hatáját a magán személyek által használt egyéni védőeszközökre is, amelyek a hő, illetve egyéb szélsőséges körülményektől védenek, de az arányosság elvének megfelelően szeretnénk eljárni, és mindig a biztonsági kockázatnak megfelelő kellene, hogy legyen az administratív teher. Tehát a magánszemélyeket védő enyhe, enyhe kockálatok ellen védő eszközökre ez ne terjedjen ki, például a védőkesztyű, a hő elleni védőkesztyű, tehát ezeket ki lehetne hagyni a rendelet hatájából. A, ebben a témában közös módosítókat nyújtottunk be az előadóval. Ami a megfelelőségi nyilatkozatot illeti, megfelelőségi tanúsítványt, ez egy fontos eleme a rendeletnek, hiszen ez igazolja, hogy a rendeletben szereplő követelményeknek megfelel a termék. Szerintünk a gazdasági szereplőknek meg kell adni a lehetőséget, hogy ezt papírformában nyújtják be, vagy pedig egy weboldalra eh, vezető linket eh, adnak, ahol aztán szerepel az összes további információ. A termék biztonságos használatáról szóló információt a használati utasításban kell szerepeltetni, ami a termékkel együtt kerül forgalmazásra kerül forgalomba. Az érintett fogyasztók, a felhasználók minden információt tehát találjanak, megkapják meg, vagy papíron, vagy találják meg ezeket könnyen az interneten. A felhasználói utasítást frissítsék rendszeresen, és a megfelelőségi tanúsítványhoz is férjenek hozzá a piacfelügyeleti szervek. Ami azt illeti, hogy bevezessék el vagy sem a kötelező e, lejárati idejét az ilyen e, vizsgálati e, tanúsítványoknak, vannak, akik szeretnék törölni a, a javaslat maximális határidejét, ami a bizottsági javaslatban szerepel, mások szeretnék a tíz éves időtartamat meghosszabbítani, vagy azt elérni, hogy a tíz év legyen a minimum az egyéni védőeszközök esetében tehát látszik, hogy itt eltérnek a vélemények, és valahol majd kompromisszumot kell találni. Igyekezni fogunk, hogy ezt megtegyük. Én úgy gondolom, és azt hiszem, hogy meg kell határozni ezeket az időkereteket konkrétan, mert így lehetőséget biztosítunk arra, hogy a típus vizsgálati tanúsítványt is felül lehessen vizsgálni. Viszont meggyőződésem, hogy egyszerűsített eljárást kell biztosítani az ilyen tanúsítványoknak a megújítására, például, hogyha nincs szükség további műszaki ellenőrzésre, hogyha a termék nem változott, ha a standardok nem változtak, és hogyha a termék továbbra is megfelel az egészségügyi és biztonsági előírásoknak, követelményeknek foglalkozhatunk ezekkel a feltételekkel, hogy ennek mik a feltételei, de a parlament számára az fontos, hogy világosan meglegyenek azok a helyzetek, világosan meghatározzuk ezeket, ahol az egyszerűsített eljárást lehet alkalmazni, és ahol gyakorlatilag az újbóli tanúsítvány, vagy ez a hosszabbítás szinte automatikus módon történik. És egyébként pedig csak akkor hogyha szükséges, akkor követelünk meg új tanúsítványok, új tanúsítványokat. A 234-es és 35-ös, 36-os és 37-es módosítókat nem támogatjuk, a 160-ast és a 238-ast viszont igen, amelyeket az előadó nyújtott be. Nagyon remélem, hogy ilyen, jó, ugyanilyen jó szellemben folytatódik az együttműködés az árnyék előadókkal és a többiekkel. Ezek tehát Robert szavai voltak, és ő mindenkit üdvözöl. Köszönöm szépen, mondja az asszony. Most a többi árnyék előadót keresem, de úgy tűnik nincsenek itt a teremben, úgyhogy akkor a bizottságnak szeretném átadni a szót, mielőtt az előadó visszakapja. Köszönöm szépen a jelentést, illetve a módosítókat, valamint azt, hogy megadta a szót. Továbbra is azon a véleményen vagyunk, hogy támogatjuk a kivételek, kivételek eltörlését, gondolok itt a, a sütőkesztyűkre, ahogy elmondtuk az előző ülésen, támogatjuk a kompromisszumos megoldást, amely elfogadható a jogalkotók számára. Szeretném fölhívni a figyelmüket a 247-es és 273-as módosítóra. Ezek olyan termékeket kivesznek a hatáskörből, amelyek benne vannak a jelenlegi rendeletben, például a 170 hetes módosító a takarítókesztyűkre vonatkozik. Ezek benne vannak, ezek a termékek a jelenleg irányelve, és most kivételre kerülnének. Ami a 147-es módosítót illeti, a kockázathoz nem kötött termékekre vonatkozik ez, ide nem tartoznak például a napszemüvegek, pedig jelenleg ezek is védőeszközök, személyi használatú, egyéni használatú védőeszközöknek nyilvánulnak. A cikkekben például a 169-es és 162-es módosító esetében fölsorolnak bizonyos termékeket. Itt a megvalósítás okoz majd problémát, hiszen gyakran kérdésekre kell válaszolnunk, fölmerül a kérdés, hogy mi volt a jogalkotó szándéka akkor, amikor konkrét termékeket megnevez, másokat azonban nem, amelyek szintén a hatáskörbe tartoznak. Tehát ez egy megvalósítási probléma. A 144-es, illetve 154-es és 182-es módosító olyan kitételeket szab, amelyek nem kapcsolódnak a termékek biztonságosságához, és itt ez a szabályozás a biztonságról szól, itt pedig, itt pedig a munkakörülményekre vonatkoznak a kitételek. Ami a 234-es, 237-es módosítókat illeti, tehát a határidő eltörlését, szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy azok a gyártók, akik ennek megfelelően járnak el, és a legfrissebb standardokat követik, hátrányos helyzetbe kerülnek egy ilyen tanúsítvány esetében. A 206-os és 159-es módosítókkal is gondunk van, hiszen itt a tanúsítvány a harmonizált standard visszavonása után is életben maradhat, amennyiben a harmonizált szabványokat, a standardokat visszavonjuk, annak az az oka, hogy valamilyen kockázatot jelentenek, életveszélyes kockázatot ezek a termékek, és mégis a tanúsítvány életben maradna, tehát jogos, érvényes maradna. Ezek tehát a problémás módosítók. Meg kell nézni, hogy miért vannak vissza egy bizonyos tanúsítványt. A 166-os módosító külön cikkben foglalkozik ágazati jogszabályokkal, ez problémát jelent. hiszen itt a biztonsági kérdésekről van szó. Az ágazati jogszabályok olyan szabályokat fektetnek le, amelyeknek meg kell felelniük a gazdasági szereplőknek, például az elővigyázatossági elv ilyen, felmerül a kérdés, hogy milyen más szabályokat kell követniük a gazdasági szereplőknek annak érdekében, hogy ennek a cikknek eleget tegyenek. Ma lehet, hogy azt mondjuk, hogy a társjogalkotó szándéka az volt, hogy általános utalást tegyen ne pedig konkrét szabályokra utaljon, azonban a jogszabály megvalósításakor mindig felmerül ez a vita, tehát hogyha a jogalkotó ezt a cikket beletette a szövegbe, akkor szabályokat szeretne látni, amelyeket be is kell tartani. Tehát akkor megint erről tárgyalnunk kell. Ez azt jelenti, hogy a biztonsági előírásokról van szó. Üdvözöljük a 236-os módosítót és a 157-est, ami a visszatükröződő fluoreszkáró anyagokat illeti, nos, ez széleskörű vitához vezethetne. Nagyon kívánatos lenne objektív kritériumokat felállítani, például a 177-es módosítóra gondolok. Itt jó pár kritérium szerepel, amelyeket esetleg mélyrehatóban meg kellene vizsgálni, hiszen jó az, hogyha objektív kritériumokra utalunk, nem pedig a szubjektív véleményeket vesszük elő, mint például a divat. 190-es, ez is, ez is azt gondoljuk, mi is úgy gondoljuk, hogy a piktogramok használata bonyolult, ami pedig a kötelező akkreditációt illeti a 210-estől 212-es módosítókig. Az NLF csomag kapcsán beszéltünk már erről a parlament és a tanács között. Akkor úgy döntöttünk, hogy nem kell, hogy kötelező legyen az akkreditáció. Úgy tűnik tehát, hogy bizonyos tagállamokban ez problémát okozna, tehát az, hogy kötelező legyen az akkreditáció, véleményem szerint meg kellene őrizni, tiszteletben kellene tartani a tanács és a parlament megállapodását. Esetleg a jövőben megfontolhatjuk ennek a bevezetését. Köszönöm szépen, és készen állunk arra, hogy támogatást nyújtsunk önöknek, hogyha ezt hasznosnak tartják. Köszönöm. Köszönöm a bizottságnak, és akkor át is adom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm a megjegyzéseket. Köszönöm a bizottság által elmondottakat is. There is absolutely no intention Nincsen senkinek semmilyen szándéka arra vonatkozóan, hogy a biztonsági intézkedéseket megszüntessük például a tűzoltók által használt védőeszközök esetében. Senki nem szándékozik ilyet megtenni, ilyen védőeszközök használatát megszüntetni, vagy az ezekre vonatkozókat. Az ETC, azaz az etc. megfogalmazás, az a 25 éve használatban lévő dossziéban szerepel. Én értem, hogy mondjuk a modern nyelvben talán nyelvhasználatban talán ezt jobb lenne inkább egy preambulum bekezdésbe tenni, és nem pedig egy cikkben, majd megtaláljuk itt a megfogalmazást, és Rosford úrnak is, Rosford úrnak is külön köszönöm, mert nagyon jó javaslatokat tett. Nem hiszem, hogy tehát tényleg nem ezt javasoljuk, senki nem szeretné a, a tűzoltók védőeszközeire vonatkozóan itt semmit sem megszüntetni, nem tudom, hogy honnan jött ez a gondolat, vagy ki gondolt erre. Aztán az mi az öt évet illeti, én mindig nagyon világosan fogalmaztam, szerettem volna a többieknek a véleményét meghallgatni. Aláírtam együtt, Rosfort úrral benyújtottam egy módosítót, ahol azt mondtuk, hogy ha már van egy meglévő tanúsítvány, közeledik a lejárathoz, és nincsenek jelentős változtatások, akkor ne legyen egy nagyon súlyos bürokratikus eljárás a cégek esetében, hogy újra nulláról kezdjék az új tanúsítvány beszerzését, és a nyelvezet megfogalmazásában a bizottság is segített. Én remélem, hogy mindenki számára majd elfogadható lesz ez a módosító javaslat. És még egyszer, engem az is érdekelne, hogy az Európai Biztonsági Föderáció konkrét javaslatairól mit gondolnak. Ahogy én tudom, vannak olyan ágazatok, ahol nincsenek automatikus lejárati napok, és ezt felvetették az érintettek, de senkinek sincsen semmi olyan szándéka, még egyszer hangsúlyozom, hogy a meglévő folyamatokat a megújításra, vagy hogy az, ezeket az éves auditokat, ahogy az EPP árnyék előadója említette, hogy ezeket kivegyük. Tehát a lényeg az, hogy munkaképes megoldás, gyakorlatban alkalmazható megoldást találjunk. Olyan termékekre például, ahol nincs meghatározott nap, tehát ilyen határidő lejárat, illetve B olyan esetekben, ahol nem, változott a, nem változtak a vonatkozó szabályok. A bizottság nagyon helyesen mondta, hogy az ezzel kapcsolatos módosító vagy mi kapcsolatban elmondta, hogy mi történik, hogyha egy standardot visszavonnak, mondjuk visszavonnak azért, mert mondjuk eh, életveszélyes eh, problémák vannak, életveszélyes az eszköz, hogyha módosítás miatt vagy frissítés miatt vonják vissza, akkor azt garantálni kell, hogy az érintett eszközök még a piacon maradhassanak addig, amíg az újak eh, megjelennek. Nem szeretnénk olyan helyzetbe kerülni, hogy legyen egy olyan időszak, hogy nem elérhető egyáltalán semmilyen védőeszköz hiszen a régiek ugye nem felelnek meg az előírásoknak, de az új előírások még nem születtek meg, tehát se régi, se új eszköz nem elérhető, szeretnénk ezért átmeneti időszakot biztosítani, hogy valami fajta védőeszközt használni lehessen vannak olyan védőszemüvegek, amelyeknek ben kellene maradni a hatályon belül, én azt gondolom, de majd még erre visszatérünk. Aztán a terepen végzett vizsgálatokkal kapcsolatban a bizottságnak megköszönöm, hogy ilyen világosan fogalmaztak a módosítókról. Talán ezt a második fordulóban el tudnánk intézni, de még valamit mondanék, hogy ne becsüljék alá annak a fontosságát, hogy ergonomiai szempontból is jól működő védőeszközök legyenek. Én részt vettem egy nagyon érdekes előadáson a Nemzetközi Nőnapon, és ott például azt is megemlítették, hogy nincsenek olyan egyéni védőeszközök, amelyeket a nők számára terveztek ki, például az ipar, a kutatás területén. Ez komoly probléma. Tehát a nők biztonsága, olyan, olyan védőeszközök, amelyek valóban a nőket is védik. Tehát ezért van szükség a terepen végzett vizsgálatokra, hogy a társadalom valamennyi tagja megfelelő védelmet élvezhessen az ilyen eszközök használata által. Köszönöm szépen az elővigyázatossági elv kapcsán elmondottakat is. És ami a sportfelszerelésekkel foglalkozó cikkeket illeti, remélem, hogy sikerül kompromisszumra jutnunk. És hát értem pontosan, hogy mit is mond a bizottság a divat szó használatáról. Ezt ugye jogilag valószínűleg nehéz meghatározni, de tudom, hogy, illetve hát remélem, hogy itt is majd kompromisszumra jutunk. A 77-től 109-ig tartó módosítók csoportját még átgondoljuk, és van még egy, ugye a megfelelőségi, ez papírformában legyen elérhető, vagy netes formában. Az én véleményem a, a javaslatra az, hogy igen, de mondjuk ez eltér attól, hogy a felhasználók világos tájékoztatást kapjanak. Tehát más az, hogy egy gyártó vagy egy forgalmazó hozzáfér a megfelelőségi nyilatkozathoz, illetve az, hogy a felhasználók megfelelő használati utasítást kapnak. Ez a két dolog nem ugyanaz. Lehet, hogy nem értettük egymást pontosan. De nagyon fontos ez a kérdés, és az is nagyon fontos, hogy a termék felhasználói pontos utasításokat kapjanak információt. Tehát ezért örülök annak, hogy a bizottság egyetért az én megjegyzésemmel, a esetleges zavaró vagy nem elég világosan érthető piktogramokról. Azt hiszem, hogy ezek lennének a fontosabb elemek, és a kompromisszum tervezeteket ki fogom küldeni, ezek még csak tervezetek, és igyekezni fogok a lehető legnagyobb támogatást megszerezni ezeknek a kompromisszumoknak. Köszönöm szépen az előadónak. Akkor az időbeosztás következik. A kompromisszumos módosítókat április 20-án tárgyalja a szakbizottság, majd április 23-án szavaz. A tárgyalási mandátum május 22-én születik meg, és köszönöm szépen az előadónak és az árnyék előadónak is, és visszaadom elnök asszonyunknak a lehetőséget arra, hogy lezárja az ülést. If Hogyha az egyéb napirendi pont alatt nincs más megjegyzés, akkor ezennel lezárom az ülést. Köszönöm szépen. A következő ülésünk április 20-án lesz 3 órakor.